Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, köszönöm a kollégáknak, akik itt vannak. Itt vannak ezen az ülésen ma. Szerintem meg is kezdhetjük ezt az ülést. Valószínűleg a többi kollega is megjelenik majd. Két jogalkotási véleménnyel fogunk foglalkozni ma délután. Mindkettő az MFF jogalkotáshoz kötődik. Az első vélemény a Transzabizottság számára jött létre, és a transzeurópai hálózatokra vonatkozik a tentére. Számunkra, ami fontos itt, az az, hogy ez hozzájáruljon az európai régiók fenntartható fejlődéséhez. Volt már lehetőségünk arra, hogy megvitassunk a közlekedési politika, illetve a közös politika összefüggését, amikor beszéltünk a cef illetve a közös rendelkezések rendeletéről, de Papadeki úrnak át is adom a szót, hogy terjessze elő a véleményet. Köszönöm szépen! elnök asszony, a javasolt a javaslat hozzá fog ahhoz járulni, hogy meg lehessen valósítani azt, hogy a közlekedés biztonságosabb, hozzáférhetőbb és tisztább legyen. Így az európai ipar versenyképességét is biztosíthatjuk, és munkahelyeket tudunk létrehozni. A javaslat, az Európai Bizottsági Javaslat célja az az, hogy megszüntesse azokat a késedelmeket, amelyeket eddig láthattunk. Ezek a késedelmek ahhoz vezettek, hogy nagyon sok projekt a TEN-T hálózaton belül nem került megvalósításra. A javaslat célja az is, hogy javítsa az ökokoordinációt a közbeszerzések tekintetében, főként határokon átnyúló projektek esetében. Gondolni kell itt a különböző engedélyek megadására bizonyos fajta szakaszokon, ezt koordinálni kell. A TEN-T hálózat nagyon fontos a régiók továbbfejlesztése szempontjából, és ezáltal az állampolgárok mindennapi élete is javulna. Benyújtottam a Regi Szabizottság nevében módosítókat, ezeket előkészítettem, és ezek célja a következő volt. Először is a környezetvédelmi célokat figyelembe kell venni a TNT projektek megtervezésekor, vagyis azt akarjuk, hogy olyan közlekedés valósulja meg, amely CO2 szegény és kevés kibocsátással jár. A környezet mellett figyelembe kell venni a szociális hatásá, hatásokat is, milyen hatással jár az adott projekt az életminőségre, a munkahelyekre, az egészségre, mennyire lehet ezzel a szociális bevonást serkenteni. Arra is utalni kell, hogy a tenté hálózatok pozitív fejlődésekkel, hogy járjanak azon régióba, amelyek messze vannak a központtól. Ezáltal lehet ezen régiók versenyképességét növelni, és a, munka- és a foglalkoztatást is. És nagyon fontos az is, hogy a TENTÉ projektek hozzájáruljanak a helyi regionális fejlődéshez. Ezáltal egy szociális párbeszédet kell folytatni helyi, regionális és nemzeti szinten az állampolgárokkal. Ezáltal a TENTÉ projektek többletértéke és jobban látható lesz az egyes közösségek számára. Nagyon fontosak a szankciók is akkor, hogyha a határidőket nem tartják be. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, módosítóira, és arra még rámutatnék, hogy az ötös módosítót időközben visszavonták, és egy hasonló módosítót fogok benyújtani, amely hasonló irányba mutat. Itt arról van szó, hogy nem szabad csökkenteni az ökológia alap összegeit, hiszen a kohéziós alapban elő, előjeleztünk már egy összeget a különböző régiók fejlesztésére. Árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a módosítókért, amelyeket benyújtott. Ezzel bővítette a szöveg tartalmát, és szeretnék még egy módosítót benyújtani, megerősíteni azt a fogalmat, hogy az európai hálózatok megerősítik a kohéziót nem csak a hegyi és ultraperiferiális térségekben, hanem a városi és város környéki területeken is. Ezért a multimodalitást kell hangsúlyozni, a jó gyakorlatok cseréjét, illetve a különböző eszközök közötti szinergiákat. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy más kolléga kére szót. Zeller úr, öné a szó. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is azt, hogy előkészítette ezt a nagyon fontos jelentést. Hogyan tudna Európa összenőni, hogyha nincsenek megfelelő közlekedési hálózatok, és ha például a vasúti közlekedésre gondolunk, főként a magas sebességű, a nagy sebességű vasútvonalakra, akkor általában sokat beszélünk a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről, arról, hogy a környezetre káros gázok kibocsátását csökkenteni kell, és ebben az esetben főként a vasúti közlekedés sokat segíthetne. Ha megnézzük az európai fejlődést, akkor azt láthatjuk, hogy egyre inkább az ellenkezője igaz, egyre több a repülő közlekedés, egyre több a teherautó az utakon, csak a vasút területén van stagnálás, vagy akár csökkenés. Ennek egyik következménye, hogy még mindig nem e, sikerült e, több éves e, terveket létrehozni a határokon e, átnyúló közlekedés érdekében, főként a vasúti közlekedés esetében. 2010 óta már több millió eurót fektettünk be az infrastruktúra társfinanszírozásába, főként a vasúti közlekedés esetében. Néhány napja megjelent egy jelentés az Európai Számvevőszék részéről, és itt leírták, hogy az európai tagállamok a belföldi közlekedés területén építették ki a nagysebességű vonalakat, de határokon átnyúló közlekedésben szinte semmit nem értek el. 15-20 kilométerre a határtól abba hagyták az építkezést, és így semmilyen fajta összekötetést nem lehetett létrehozni. Úgy gondolom, ez az állapot tovább már nem fenntartható. A vasúti csomagon keresztül és harmonizációra kell törekedni a standardok, előírások esetében, és így Európában egy egységes, összefüggő sínhálózatra van szükség, főként a nagysebességű vonatok esetében. Évek óta beszélünk már erről, minden egyes tagállam a modell a saját modelljét üzemelteti a saját területén, több-kevesebb sikerrel, de hogy aminek a európai többletértéke lenne a CEF ellenére, az nem ö, ö, valósul meg. Kínában például a One Road, One Belt politikáját ö, ö, folytatják, már a kikötőkben megjelentek, és most úgy tűnik, hogy most már a, az európai be, belső piacon is meg akarnak jelenni a vasúti közlekedésben, míg az európai tervek eléggé le vannak itt maradva. Azt kérném az Európai Bizottságtól, és követelem azt, hogy sokkal keményebben lépjen fel, és ott, ahol a tagállamok nem tartják magukat az európai tervekhez, ahol nem azon munkálkodnak, hogy közös öm, nagysebességű vasútvonalat építsenek ki, vagy legalább nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy úgynevezett szűk keresztmetszeteket megoldják, akkor ott töröljék a támogatásokat, el kell érni azt, hogy megfelelő együttműködés alakuljon ki, és sikerüljön lekezdeni ezeket az akadályokat, amelyek akadályozzák a határokon átnyúló közlekedést. Most lehetőségünk van arra, amikor beszélünk az új rendeletről, hogy ezt egyértelműen kifejezzük, és szerintem görög kollégánk jelentése ehhez hozzájárulhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőnek, Ferszini úrnak a DJ Move-tól. Nincs itt? Nincs itt. Úgy tűnik, hogy a régiók hete lekötötte az energiáját. Igen. Mm, valóban lehet, hogy van valamilyen oka háttérben. Rendben, mivel nem kérnek többen szót ebben a mostani vitában, ezért azt javaslom, hogy a módosítók beadásának határideje október 16-a ked déli 12 óra legyen, és így a regiben szavazhatunk majd erről a véleményről november 15-én, illetve a TRAN szakbizottságban december 3-án kerül sor a szavazásra. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben tudjuk követni a tervezett ütemtervet. Most pedig a következő napi rendi pont következik, egy perc türelmet kérek. This is about this opinion, our next opinion. Rendben, tehát a következő vélemény szépen Minterborg úr jelentése, aki éppen úton van. Úton van ide hozzánk egy másik teremből. Gablékész úr árnyékjelentéstevőként itt van, úgyhogy el is kezdhetjük az eszmecserét. Nem tudom, hogy a költségvetési főigazgatóságtól itt van-e valaki ebben a témában. Úgy tűnik, hogy több időre van szükségünk. Igen, igen várjunk egy pár percet, hiszen ma ezt megengedhetjük magunknak, megvárjuk Van Mintenburg urat. Nagyon örülök annak, hogy van Mintából úr visszajött. Tudjuk, hogy a képviselők ma délután ingáznak a különböző üléstermek között. Önre vártunk, hogy a vélemény tervezetét bemutathassa nekünk. Ez pedig a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Itt, vannak, a, itt van az egyik árnyékjelentéstevő, illetve az Európai Bizottság képviselője, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a türelmüket. Valóban nagyon intenzív munkát végzünk a Transzakbizottságban kellett lennem egy másik téma kapcsán. Először is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondok a bizottságnak a javaslatért. Szerintem nagyon jó ez a javaslat, arról szól, hogy megvédje az európai költségvetést. Nyersen szólva nem arról van szó, hogy a jogállamiság elveit nem betartó tagállamokat szankcionálnánk, hanem azt akarjuk elérni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei érvényesüljenek, garantálva legyenek. És ezt nagyon fontos észben tartani, mert itt ebben a szakbizottságban, de más szakbizottságokban is, az Európai Bizottságban is, illetve máshol is a következő évek költségvetéséről beszélünk. Ennek kapcsán meg kell győződnünk arról, hogy a költségvetési beruházások megtérülése garantálva van. Sajnos ez nem mindig van így. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen példákat sorolhatnánk. Szerencsére ez inkább kivételnek számít, de előfordul, hogy hamis közbeszerzési eljárás alapján születik egy projekt, egy baráti vállalkozás nyeri meg, és hogyha az ember úgy érzi, hogy sérülnek az érdekei, például a gondolok itt autópályaépítésre, Nos, tehát ebben az esetben független bíráskodásra van szükség, ez áll a javaslat mögött. Szerintem nem lehet több milliárd eurót beruházni akkor, hogyha nem vagyunk biztosak abban, hogy felvesszük a harcot a korrupció ellen, a csalás ellen, mindenütt, minden tagállamban. Tehát, hogyha strukturális problémák mutatkoznak a jogállamiság területén, illetve az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét illetően, azt látjuk, hogy a korrupció elleni harc strukturálisan uh, nem érvényesül, akkor végső eszközként a bizottságnak fellépésre van lehetősége. Tehát a javaslat nem a szankciókról szól, nem arról szól, hogy egy tanuló, aki Erasmus ösztöndíjat szeretne, ezt ne kapja meg, vagy nem egy kis KKV-ról van szó, akinek az érdekei sérülnek, nem. Általános hiányosságokról beszélünk, jogállamisági hiányosságokról, amelyek érintik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. És mivel a pénzügyi érdekekről van szó, ezért, és ez a saját véleményem, meg kell győződnünk arról, hogy a költségvetés végrehajtásáról van szó, és ebben az esetben az Európai Bizottságnak konkrét feladata van, meg kell győződni arról, hogy a költségvetés megfelelően érvényesül. Úgyhogy a tanács szerepét szeretném törölni ebben a javaslatban, hiszen hogyha elfogadjuk azt, hogy a tanács beleszól a költségvetés végrehajtásába, akkor nem tartjuk tiszteletben a szerződés szövegét. Így csak az úgynevezett hettes cikk eljárás elemeit belekeverjük ebbe a javaslatba, és szerintem nem ez a megfelelő előrevezető út. Tehát szerintem világosá kell tenni a tanács számára is, hogy nem keverjük össze a dolgokat. Ez a javaslat, ahogyan elmondtam, ultimum remedium, tehát egy utolsó ö, lehetőség, utolsó mencsvár, amelyel az Európai Unió pénzügyi érdekeit garantálni kívánjuk. Még egy utolsó megjegyzés, amikor beszéltünk a Westphal jelentésről, akkor azt mondtuk, hogy gazdasági, szociális és területi konvergenciát csak akkor érhetünk el, hogyha jó a kormányzás, jó az irányítás. Tehát itt erről van, erről van szó, pontosan az Európai Unió jó irányításáról, Természetesen, hogyha úgy gondolják, hogy módosítókra van szükség, ezt tegyék meg, de tartsák figyelemben, tartsák észben, hogy nem arról van szó, hogy szankciókat szeretnénk foganatosítani, nem egy-egy tagállam ellen szól ez, hanem hanem egy egységes általános hozzáállást szeretnénk biztosítani, és az ember a jogállamiság szabályait tiszteletben tartja, akkor nem sérülhet. Köszönöm szépen! Most pedig az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót Keverik úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani Van Miltenborg úrnak, a jelentéstervezethez nagyon fontos témáról van szó. Az Európai Uniós költségvetést a jogállamiság szabályaihoz igazítja. Nagyon fontos kérdésről van szó, csak a független igazságszolgáltatás biztosíthatja a jogbiztonságot és a jogállamiságot, és csak így lehet garantálni és védeni az európai költségvetésből származó forrásokat. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a bizottság kezébe kell tenni ezt a kondicionalitást, ezt a lehetőséget, és így az Európai Uniós szerződés értelmében kell eljárnunk. Egyetértek az előadóval, hogy a legfőbb felelősség a bizottságot terheli. Az Európai Parlamentnek mégis egyértelmű en meghatározott állásfoglalási lehetőséget és hatáskört kell adni ebben a mechanizmusban. Az Európai Parlament véleményét ki kell kérni, beleszólást kell neki adni ebben a nagyon kényes kérdésben, a jogállamiság ügyében. A módszereket, a konkrét módszereket gondosan kell mérlegelni. Bizonyos vagyok abban, hogy méltányos és kivitelezhető megoldást találunk. Nagyon fontos gondoskodni arról, hogy az EU források kedvezményezetjét ne érintse ez a javaslat. Az Erasmus diákok, kutatók nem felelnek hazájuk jogállamiságának hiányosságaiért. Másrészt nagyon fontos, hogy ne tegyünk túl sok kivételt, mivel ez erőtlenné tenné ezt az eszközt, és nem töltené be célját. Egyetértünk a bizottsággal, hogy nem szabad kiterjeszteni tovább a kedvezmények vagy a kivételek körét. Végül pedig a jogállamiság elveinek biztosítására vonatkozó kötelezettségünk alapvető fontosságú az állampolgári bizalom szempontjából. Nagyon fontos minden tagállamban a jogbiztonságot fenntartani, csak így lehet biztosítani, hogy az EU költségvetés forrásait megfelelően védik. Mindenki számára, különösen a regi számára különösen fontos ez. Üdvözlöm tehát ezt a javaslatot, nagyon fontos intézkedés ez, azt biztosítandó, hogy az általános hiányosságok a jogállamiság terén nem tolerál, nem kapnak tolerálhatóságot. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák, van-e még valakinek mondani valója, a asszony? Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și colegilor mei antevorbitor. Um, ca membru... Köszönöm szépen. Úgy, mint ezen szabadság tagjaim, fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről a témáról. Ezek az alapok nagyon fontosak a tagállamok fejlesztése szempontjából, főként a keleti tagállamok számára, ahol tényleg ezek az alapok nagyon sokat jelenthetnek. Valószínűleg itt lesznek viták, óvatosnak kell lennünk itt a fogalmakkal, összekeverjük a nyugi hatáskört olyan fogalmakkal, amelyek más területekre tartoznak. Olyan alapokról beszélünk, amelyek közvetlenül az európai állampolgárokhoz érnek el. Kedvezményezettekről beszélünk, akiknek ugyanolyan joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek az Európai Unió költségvetéséhez. Ez egy Európai Bizottsági Javaslat, de még a cím is egy kicsit furcsa, az európai költségvetés megvédése, kicsit messze menő. Egy olyan kérdésről beszélünk, amely amelyet nagyon jól körül kell határolni. Van nekünk jó definíciónk a jogállamiságra? Egyetértünk-e azokkal az elvekkel, amelyeket alkalmaznunk kell? Szerintem nagyon szigorúnak kell lennünk a kritériumokat illetően, mert ez közvetlenül kihathat erre a definícióra. Mi a jogállamiság? Ki határozza ezt meg, és hogyan. Nagyon óvatosnak kell lennünk a szavaink megválasztásakor, hogy ezzel ne lehessen visszaélni. Deutsch úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm szót, mélyen tisztelt elnök, asszony, kedves kollégák! <clears throat> Nagyon röviden szeretném talán három pontban összefoglalni a mondandómat. Először is annak rendje és módja szerint az Európai Bizottság rendelet tervezete által érintett kérdésben nagyon éles politikai vita zajlik az Európai Parlamentben, és nagyon éles politikai vita zajlik az európai nyilvánosságban. Azt gondolom, hogy fölösleges lenne homokba dugni a fejünket, azonban mind a előterjesztő, mind pedig a kedves kollégák nem a politikai vita nyelvén fogalmaztak, tehát azt gondolom, hogy ennek a ténynek a rögzítésén túl Eh, én magam eh, sem kívánom a eh, politikai érveket itt megismételni, vagy nem kívánok politikai érveket felsorokoztatni. De szeretném azt világosá tenni, hogy ez egy éles politikai vita is. Kettő. Az előterjesztő azon véleményével sajnos nem tudok egyetérteni, hogy az Európai Bizottság javaslata az egy jó javaslat lenne. Véleményem gyökeresen ellentétes, az Európai Bizottságnak nagyon régen volt ennyire rossz jogalkotási javaslata, mint sem most az asztalunkon fekvő e, javaslat. Nem dicsekvésül mondom, én magam jogász vagyok, gyakorló ügyvéd, tehát kizárólag jogi szakmai szempontból szeretném azt mondani, hogy ez egy képtelen helyzet, hogy egy jogszabálytervezet, amelyik a jogállamiság védelmére hivatott, a jogalkotással kapcsolatos legelemibb jogállamisági elveket nem tartja be. Tehát olyan nincsen a 21. század európai demokráciáiban, az európai értékek érvényesülése mentén, hogy a jogállamiság vagy definiálatlan, milyen egyetértve képviselőasszonyjal, vagy pedig olyan gumi normák jelennek meg, amely gumi normák alkalmazása akár az Európai Bizottságot, akár az Európai Tanácsot, akár az Európai Parlamentet lehetetlen helyzetbe hozza. A rendelet tervezetet, ha valaki végigolvasta, akkor itt egyetlen egy olyan, egy jogszabály, egy elemi, egy jogszabály megalkotásával kapcsolatos elemi, minimális feltételt nem ér el a definícióknak a kérdése. Harmadrészt Engedjék meg, hogy azt eh, elmondjam, hogy eh, ha ez a jogszabályjavaslat nem a szankciókról szól, akkor mint a regionális fejlesztési kérdésekben valami minimális jártassággal víró európai képviselő, 9. év vagyok a bizottság tagja, tisztelettel azt hadd kérdezzem, nem a kedves kollégámtól, az Európai Bizottságtól, hogy eh, mi az a plusz jogkör, amit bármely Európai Uniós intézménynek ez a jogszabály ad. Tehát ne tegyünk úgy, mintha jelen pillanatban a hatályos jogszabályok, jó néhány hatályos jogszabály szabálytalan, helytelen, európai vagy tagállami hatóság által megállapított mulasztás esetén pénzügyi szankciókat ne alkalmaznak. Hát hogy ne lenne ilyen? Hát nincs olyan Európai Unió, mind a 28 ország kap regionális fejlesztési forrást. Nem akarok demogók lenni, természetesen a közép- és kelet-európai országok sokat, a nyugat-európai országok keveset, vagy alig, vannak nettó befizetők és nettó eh, eh, az Európai Uniós támogatások tekintetében nagyobb összeget kapó, mint amelyik befizető országok, közismert tény. Na de létezik egy gyakorlatban érvényesülő rendszer. Hát vannak szankciók. Mindegyik ország kap regionális fejlesztési forrást, és mindegyik országgal kapcsolatban az arra illetékes európai testületeknek van olyan vitája, hogy szabálytalanság kapcsán a szabálytalanságnak legyen pénzügyi következménye. Nem bántani akarom, Hollandiával is van a, bíróság, a bizottságnak ilyen vitája, Németországgal is, az Egyesült Királysággal, Francia, mindenkivel van ilyen vitája. Működik ez a rendszer? Tehát mit akarunk elérni akkor, amikor egy jogszabályjal kapcsolatos elemi minimális elvárásokat sem tartalmazó, jogi szakmai szempontból ezeknek a feltételeknek meg nem felelő javaslat fekszik az asztalunkon, és állítólag nem a szankciókról szól, tehát valójában mégis úgy, hogy egyébként hiba, mulasztás, szabálytalanság, törvénytelenség, elmarasztaló bírósági ítélet esetén egyébként szankció már most létezik. És bocsánat, három után plusz egy, az pedig szerintem, és kérem, ezt is a mondandómat a bizottságnak címzem, nem a kedves kollégáimnak, az egyenesen bosszantó, hogy a jogszabály szövegében is megjelenik az, hogy egyébként a végső felhasználókat szankció esetén sem érheti semmilyen kár. Tehát szerintem, aki életében már icipicit is látta, hogy a megosztott, a shared management logikában hogyan működik a regionális fejlesztési források felhasználása, azt tisztelettel kérdezem, a meg nem nevezett Európai Uniós országban minden kétséget kizáróan megállapítják a jogállamiság rendszer e, szintű sérelmét. A végső felhasználót nem érheti kár. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság Brüsszelben fogja eldönteni, hogy az adott tagország mely kis- és középvállalkozása, mely útépítése, vagy mely kórházberuházása kap regionális fejlesztési forrást. Hát akkor, akkor az egésznek semmi értelme nincsen, akkor az egész share management logikát hagyjuk, mert akkor innentől kezdve a jogállami feltételeknek megfelelő országok, meg a jogállami feltételeknek, mert rendszer szintű sérelem van, meg nem felelő országok helyett is, majd tanult, tájékozott, helyismerettel ugyan nem rendelkező brüsszeli bürokraták majd el fogják dönteni, hogy mely román út épül meg, mely német fejlesztés kap támogatás, és Hollandiában is egyébként a regionális fejlesztési forrásokat hogyan lehet felhasználni. Tehát gyakorlatban ez teljesen kivitelezhetetlen. A papír mindent elbír. Egy tervezetbe ezt le lehet írni, tehát mindannyian jól tudjuk, hogy ez egy képtelen helyzet. Olyan helyzet, hogy egy ország pénzügyi szankciót kap, de egyébként a pénz valójában mégis a tagállami mindenféle nemzeti, regionális és helyi hatóságot megkerülve a végső felhasználó megkapja, ezt e, a, a, van egy magyar mondás, amikor a gyerekek leírnak egy olyan állatot, akinek egyszerre 6-8-10 állat jellemzői van, és akkor a vége az, hogy na de ilyen állat még nincsen. Na most hát ilyen élőlényt még egyelőre nem találtak föl, hogy ebben a helyzetben szankció érvénybe lép, de egyébként a e, végső kedvezményezett a e, forráshoz hozzájut. Szóval, kedves kollégám, lehetetlen helyzetre vállalkozott, néha mi politikusok úgy érezzük, hogy a lehetetlen is képesek vagyunk megoldani. Szerintem ez a helyzet most annyira lehetetlen, hogy a jobbító szándékot meg nem kérdőjelezve, mind az előterjesztés, mind pedig a ahhoz kapcsolódó e, vélemény az megítélésem szerint elfogadhatatlan. Köszönöm. Thank you, Mrs. Creel. You have the floor. Creel asszony. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Egy kicsit meglepődtem itt a vita lefolyásán. Igen, úgy, mint intézmény, európai intézmény, egy új területre tévedtünk. Őszintén szólva, 20 éve vagyok az Európai Parlament képviselője, és um, csak nem régebben kezdődött ez a vita, hogy az Európai Uniós tagállamok tartják-e magukat uh, az Európai Uniós értékekhez. Sajnálatos, hogy erről kell vitáznunk, és igen, a tagállamokban felmerült ez a kérdés, hogyha valaki nem mutatja magát a szabályokhoz, akkor miért kellene elég nagy összegeket az adott országnak adni annak, amely nem képviseli a mi értékeinket. Hogy ha valaki belép az Európai Unióba, akkor el kell fogadni ezeket az értékeket. Senkit nem kényszerítenek arra, hogy az Európai Unió tagja legyen, ez egy közös szerződés, amit aláírnak a tagállamok, amelyben kötelezik magukat az értékek betartásához. A jogállamiság kérdése szerintem elég egyértelműen definiálva van a szerződésekben, és az eljárások is le vannak fektetve, ezt nem kell elmondanom. Itt a regionális szakbizottságban mindig azon voltunk, hogy a regionális politika egyoldalú terhelését a jogállamisággal összekössük, és azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy legyen egy egységes megközelítés a költségvetés szempontjából, úgy, hogy az Európai Unió költségvetésének védelmét és a jogállamiságot össze lehessen kötni egymással. Az egyetlen jó, okos megoldás, és ez majd kiderül a vitákból, de ez, ez egy jó megoldás lehetne így, és a mi szabizottságunk számára érdemes lenne intenzíve foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy vannak szabályok, és hogy valaki a regionális politikából esetlegesen csalással szereznek pénzt, ezt máshol kell tisztázni. Olyan esetben meg lehet tiltani a kifizetést, vagy akár vissza is lehet követelni a kifizetés, ez teljesen normális. Örülök annak, hogy a számvevőszék igazolta azt, hogy nagymértékben csökkent a hibarány és a csalások száma a kohéziós politika területén, ez rendkívül fontos számunkra, ez egy pozitív jelzés, de most nem is erről van szó, hanem arról a kérdésről van szó, hogy jogállamiság. És valóban itt nagyon tisztán kell dolgoznunk. Nem tudom, hogy a korrupció, amely egy elég komoly büntet, nem tudom, hogy a korrupció a jogállamiság alá esik-e, és ahogy azt a jelentéstevő is elmondta, hogy szeretné ezt felvenni, akkor nagyon fontos az, hogy egységes eljárások kerülnek minden tagállam esetében, amit kell ellenőrizni. Jelenleg ez nem így van, és el tudom képzelni azt, hogy egy olyan tagállam sincs, ahol nulla lenne a korrupció aránya. A kérdés az az, hogy ebben a jelentésben ezzel foglalkoznunk kell-e, vagy egy másik helyen kell ezzel foglalkozni. De tényleg úgy gondolom, hogy regionális szabizottságként is le kell szögeznünk azt, hogy eh, a tagállamoknak be kell tartaniuk a jogállamiságot, akkor, hogyha a tagállami szolidaritásból is szeretnének részesülni. Egy-két dolgot én nem tartok reálisnak, és ezért kérem azt, hogy a akkor, amelynek van politikai súlya is, kérném azt, hogy legyünk konstruktívak, nézzük meg azt, hogy mit szeretnénk tényleg megakadályozni, vagyis azt, hogy a tagállamok letérjenek a helyes útról, és ne tartsák be a jogállamiság szabályait, és nézzük azt meg, hogy az Európai Unió hogyan tudja magát ezzel szemben megvédeni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió érdekeit egyértelműen fel kell tüntetnünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez az első eszmecsere ebben a témában. Nem mi vagyunk az illetékes bizottság, mi egy véleményt készítünk, a, a KONT és a Költségvetési Bizottságok azok, amelyek a jogalkotási anyagokkal foglalkoznak. Számunkra, a Regi Szakbizottság számára nagyon fontos témáról van azonban szó, hiszen az Európai Uniótól kapott támogatás és a jogállamiság megvalósulását kapcsoljuk össze, és ezt az összekapcsolást nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ez része annak, hogy megvédjük az érdekeinket, nem csak az Európai Unió érdekét, hanem az Európai Unió állampolgárainak az érdekét is, hiszen ők felelősségteljes fellépést várnak a rendszer minden részétől. Tomasics asszony fogja megkapni a szót, aki az árnyék jelentéstevő. Tessék. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Uniós költségvetés teljes potenciáját ki lehet használni akkor, hogyha a gazdasági, szabályozási és administratív környezet támogatja azt az egyes tagállamokban. A jelenlegi többéves pénzügyi keretnek megfelelően a tagállamok számára már most is kötelező az, hogy a pénzügyi irányítás, szabályozási háttere robosztus legyen, a végrehajtási szabályok megvalósuljanak, és megfelelő legyen az administratív és az intézményes kapacitás. Emellett a szakpolitikai feltételek, illetve kondicionalitások mellett ösztönzést lehet nyújtani a tagállamoknak a méretgazdaságosság tekintetében, illetve a nagyobb hatás kifejtésének érdekében. A jogállamiság tiszteletben tartása előfeltétel, melynek teljes, teljesülnie kell, hiszen csak így lehet az Európai Uniós források védelmét biztosítani. Ez benne van a 2014-es bizottsági közleményben. Egyetértek az igazságszolgáltatási szervek függetlenek kell, hogy legyenek, pártatlanok, és a vizsgálati szervek el kell, hogy tudják látni feladataikat. Megfelelő forrásokra, eljárásokra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak tudják végezni a munkájukat, illetve a ö, igazságos ö, jogszolgáltatás és alapfeltétel. Az illegális, illetve véletlenszerű döntések az állami szervek részéről az Európai Unió érdekeit károsíthatják. Azonban nem támogathatom Miltenberg úr javaslatát, mely szerint a tanácsot ki szeretné venni az Európai Uniós jogalkotási folyamatból. A jogállamiság az Európai Unióban nem kapcsolódhat azzal, hogy bizonyos jogokat visszavonunk, hiszen ez nem vezethet, vezethet pozitív változásokhoz. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok véleményt hallottunk, széles a spaletta, és most az Európai Bizottságtól a DJ Budget képviselőjét, Válbrok urat kérem meg arra, hogy válaszoljon, ha tud, ha magyarázatot kell adnia, adjon magyarázatot, hiszen ez az első eszmecsere, úgyhogy azt hiszem nagyon hasznos lesz az, hogyha az Európai Bizottság részéről több információt kapunk. Öné a szó, uram. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszor, és köszönöm szépen a képviselő uraknak és hölgyeknek az érdeklődést, illetve a munkát. Ami a bizottságot illeti, nagyon fontos ez a téma, mert ez egy csomag részét képezi a következő MFF részét. Úgyhogy egy alapvető jogalkotásról van szó, olyan értelemben, ahogyan a jelentéstevő is elmondta, előfeltétele ez az Európai Uniós források hatékony felhasználásának a tagállamok részéről. A bizottság tehát meg van győződve arról, hogy szükség volt arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy a tagállamok számára kötelező érvényű betartani a jogállamiság szabályait. Egy általános hiányosság ezen a területen azt is jelenti, hogy az Európai Uniós forrásokat nem lehet normálisan elkölteni az adott tagállamban. Tehát itt nem, nem szankciókról van szó, hanem a hatékony kiadásokról, ahogyan ezt a jelentéstevő is elmondta a bevezetőjében. Ami pedig a definíciót illeti. Eltérő véleményeket hallottunk. Itt semmilyen újat nem találtunk ki, vagy nem találtunk fel. A bizottsági közleményből származik a definíció, onnan vettük át, illetve az eddigi legjobb nemzetközi gyakorlatra épül. Szeretném idézni az Európai Uniós keretet, melynek segítségével a, a jogállamiságot szeretnénk megerősíteni, illetve az esetjogra épül. Ez a döntés az Európai Bíróság esetjogára, a Velencei Bizottság munkájára, és így tovább. Tehát nem a légből kapott ötletről van szó, hanem egy konszolidált definícióról. Fontos, hogy tisztán lássunk, hiszen ennek pénzügyi vonatkozásai is vannak. A kettes cikk meghatározza a jogállamiságot. És mit látunk a kettes cikkben, hogy ide itt bent van a, jog, a jogosság, a legalitás elve, az elszámolthatóság, a demokratikus és pluralisztikus eljárás, a jogbiztonság, a, végrehajt, a végrehajtási ág megfelelő működése, illetve a hatalmi ágak szétválasztása, az, a méltányosság, az egyenlőség. Tehát megvan pontosan a definíció, és ahogyan elmondtam, ezt a nemzetközi fórumok el is fogadják. Ami pedig a korrupciót illeti, csak azért reagálnék erre, mert ez is előkerült. Úgy gondoljuk, hogy a korrupció ellen nem lehet hatékonyan harcolni a tagállamban, hogyha nem teljesülnek a feltételek. Itt a hármas cikkre utalok. A tagállamok által hozott intézkedések amelyek esetleg érintik az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és itt idézek, hogyha nincs megfelelő vizsgálat, a korrupciót nem vizsgálják ki megfelelően, akkor az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülhetnek. Ami pedig a hatásköröket illeti, a regionális alapok tekintetében önök a szakértők. Mindannyian tudjuk, hogy vannak szabálytalanságok, vagy a legalitás néha nem érvényesül, és akkor pénzügyi korrekcióra van szükség. Ezek egyes esetek azonban, olyan egyes esetek, amelyeket auditok keretében kivizsgáltunk, és egyértelműen korrekcióra került sor az adott összegre, összeg mértékében. De itt, itt valami másról van szó. Ez a bizottság, ez a javaslat a bizottságot fölhatá- fölhatalmazza arra, hogy lépjen, nem egy, egy egyszeri hiányosság esetében, hanem egy általános hiányosság esetében. Természetesen itt a hiányosság arányában azzal arányosan kell föllépni. Tehát, hogy ez, ez, ezt, ezt arra mondom magyarázatként, hogy az Európai Bizottság milyen plusz hatáskört kap. Pénzügyi horizontális javaslatokkal rukolt elő a bizottság, gondolok itt például a pénzügyi rendeletre is. Ez a rendelet lefedi a különböző alapokat, nem csak a közös irányítás alá e, eső alapokat, hanem a közvetett és közvetlen irányítású alapokat is. Ezért kiegészítésképpen javasoljuk, azaz a következő MFF előfeltételeként, a finanszírozás előfeltételeként. Egy precedensre építettük a munkánkat, ez pedig a gazdasági e, előfeltétel, a jó irányítás, mely szerint a tagállamoknak a költségvetési hiányosság tekintetében például a gazdasági szabályokat kell követniük. majority voting. Um, Ebben az esetben ugye minősített többségi szavazás lehetősége áll fenn. Nagyon fontos a megfelelő egyensúly kialakítása. A bizottság jelenleg a különböző nézőpontokat elemzi, nagyító alá veszi, mint a parlament részéről, mint a tanács részéről, és látjuk, hogy jelenleg a Európai Parlament különböző szakbizottságai véleményt formálnak, ezek a vélemények néha eltérőek, úgyhogy ezeket fogjuk elemezni, megvizsgálni, és meglátjuk, hogy hova jutunk majd. De, ahogyan mondtam, itt nem a költségvetés tiszta megvalósításáról van szó, hanem egy komolyabb dologról, egy általános jogállamisági hiányosság esetében ez következményekkel jár. A bizottság végrehajtási hatásköre túlságosan kezűnek mutatkozott, úgyhogy itt ez egy határ, határsosabb eszköz. És vég. Um, yeah, the beneficiaries, this is an important... Ami a kedvezményezetteket illeti, igen, ez is nagyon fontos, hiszen erre vonatkozóan van egy külön cikk. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezen intézkedések egy része közvetett formában károsíthatja a kedvezményezetteket azonban megpróbáljuk ezt kiiktatni, tehát ott van például a 4.2 cikk, 4.2-es cikk, itt az arányosság elvét próbáljuk érvényesíteni, tehát a hiányosság mértékében való fellépést, A 4.2-es vagy 42-es cikk kimondja, hogy a tagállamok a tagállamok számára kötelező az, hogy a, a végső kedvezményezettek érdekeit tiszteletben tartsák. Nagyon fontos ez, hiszen ez egy Európai Uniós rendelet, és ezzel joga, jogot formál minden egyes európai állampolgár arra, hogy nem lehet a szerződését felfüggeszteni, törölni, csak azért, mert a kormány egy jogállamisági ö, eljárásban van. Nem, a kormány nem kapja meg a finanszírozást, de továbbra is kötelező számára az, hogy a pénzforrásokat folyósítsa, azaz a szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen. Ez nem egy tökéletes helyzet, igen, tisztában vagyunk a nehézségekkel, de elsősorban olyan intézkedéseket választottunk, amelyek a végső kedvezményezetteket nem érintik, Célunk az, hogy a 4-2-es cikk érvényesüljön. Hát ez volt az első kísérletem arra, hogy választ adjak a kérdésekre. Köszönöm szépen. Van Miltenborg úr, szeretne -e reagálni az elhangzottakra? Csak nagyon röviden, mert úgy gondolom, hogy sok minden elhangzott már. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy ez egy jogszabályalkotási vélemény. Elképzelhető, hogy ütköznek a vélemények, mégis nagyon fontos jogszabály alkotási véleményeket készíteni és kompromisszumot keresni, különben, ha csak elutasítunk valamit, akkor nem hallgathatják meg a véleményünket, ezért fontos a kompromisszumos szöveg, a két vezető bizottság, fontos, hogy vezető szerepet vállaljon ebben. A bizottságnak válaszolva, még mindig azt gondolom, hogy meg tudjuk erősíteni ezt a javaslatot azzal, hogyha kiemeljük azokat az elemeket, amelyek a hetedik cikk szerinti eljárásra hajaznak, hiszen itt igazából az Európai Unió pénzügyi érdekeinek vélemi, védelméről van szó, ez nem jogállamisággal kapcsolatos javaslat, hanem inkább a hetedik cikk szerinti eljárás egy gyengített változata. from the European University a Firenzei Európai Jogi Intézetnek a kutatója érdekes tanulmányt jelentetett meg. A magyarázó feliratban úgy érvel, hogyha a bizottság valóban a költségvetési hatóság hatáskörére alapozza a jogalapot, akkor ezekhez is kell maradni. A 322-es és 317-es cikkekről beszélek, amelyek a költségvetés végrehajtásáról szólnak. Nincs szükség arra, hogy a tanácsot beiktassák ebbe az eljárásba, ez csak tovább nehezíteni a helyzetet. A több intézmény tájékoztathatja az eljárásról a bizottság, de ezeket a lépéseket saját hatáskörében megteheti. Köszönöm szépen, és várom a további vitát. Thank you. Köszönöm szépen. A Költségvetés és a Költségvetési Elszámolási Bizottság a vezető bizottságok, ők szeretnének szavazni majd ezekről a, erről a jelentésről november végén, ezért nekünk november 15-én kell később szavaznunk róla. Éppen ezért azt javaslom, hogy a módosítók határideje október 19-e déli 12 óra legyen. 19-éről beszélünk, tehát Bizonyára érdekes lesz a vita az árnyék előadók között a véleménye kapcsolatosan. Folytatjuk a munkát a napirend tárgyalásával. Emlékeztetném önöket, hogy e-mailen megkapták a koordinátorok határozatait. Ezeket a tegnapi ülésen hozták, el tudjuk-e fogadni ezeket a határozatokat, van-e valakinek észrevétele? decision about the meeting on 27th is circulated together with the decisions. Igen, ezeket köröztettük. Akkor a koordinátorok határozatait elfogadtuk, egy év napi rendi pontra való javaslat nincsen, a következő ülésünk 15-én, október 15-én lesz még pedig délután, 3-tól 18.30-ig. Vége az ülésnek, köszönöm a tolmácsok munkáját, és köszönöm mindenkinek a részvételt, és köszönöm a sok türelmet, ma délután viszontlátásra.